Iránnal hogyan alakul. Mert a diplomáciai, illetve a biztonsági értékének ö, értékében hiszünk az atom egyezménynek, de úgy látjuk, hogy egyre nehezebb a végrehajtás. És hadd jelentsem be ma, hogy egy közös bizottságot alakítunk Iránnal, amely december 6-án ülésezik a megfelelő résztvevőkkel, és a főképviselő koordinálja ezt a közös iráni atomegyezménnyel foglalkozó munkacsoportot. Nagyon nehéz az egységet biztosítani, nem csak az európai tagállamok között, bár ez eddig még sikerült, hanem az atomegyezmény résztvevői között. Az Egyesült Államok ugye kilépett belőle, és akik maradtak ebben a körben, nagyon fontos, hogy megőrizzék az egységet. Néhány hete abban állapodtunk meg, hogy minden erőnkkel megállapodásra kell törekednünk. És a, az utódomnak ebben a szerepkörben sok sikert, jó munkát szeretnék eh, kívánni. Az atomegyezmény további érvényben tartása terén. A libanoni tüntetések ről pedig annyit mondanék, hogy ez a miniszterelnök lemondásához vezetett. Libanon különleges partner az Uniónak, és különösen közel áll a libanoni nép a szívünkhöz. Jó kormányzásra, és még egyszer jó kormányzásra van szüksége szektás erőszak nélkül Libanonnak. Sürgősen a libanoniak aggájait is kezelni kell. A béke és a stabilitás nehezen elért vívmányait meg kell őrizni. Ez pedig azt jelenti, hogy egy működőképes kormányt kell mielőbb felállítani a politikai és gazdasági stabilitás érdekében. A kormányzás korrupciómentes működése felel meg a libanoniak várakozásának. És ez pedig a libanoni sürgős reformok lehetőségét is eh, megalapozza illetve erősebbé teszi Libanont. Kicsit kitekintve a mai vita témájától, ne feledjük, hogy az egész közel-keleti régió hihetetlenül törékeny. Nem csak az izraeli-palesztin konfliktusról kell beszélni, a szíriai konfliktus is messze nem rendezett, sőt, ellenkezőleg. Észak-nyugat Szíriában romlik újra a helyzet alig néhány héttel az új török front megnyitása után északkeleten. Tehát a régió feszültségei egyre növekednek, és ezért egyre fontosabb, hogy nyomást gyakoroljunk a régió szereplőire, sőt a szélesebb, nagyobb térség szereplőire is, hogy fenntartható rendezést, megoldást találjanak multilaterális megoldásokra törekedtünk minden válságra a régióban az évek során, és a partnereinkkel, Libanonnal, Irakkal és másokkal is szorosan együtt dolgoztunk ennek érdekében, hogy a gazdasági növekedést, a stabilitást megteremtsük, és a reformokat lehetővé tegyük. És minden ország egyedül kell, hogy megoldja a nehézségeit, ezt más nem teheti meg, de a reformokat, illetve a párbeszédet támogathatja az Unió. És az egyik legközelebbi régióról van szó, közös régiónak szoktam én nevezni, és megbízható partner kell legyen az Unió, illetve béketeremtő erő a közel-keleten. Köszönöm. Thank you, Mrs. Mogherini. Köszönjük szépen, Mogherini asszony. Az Európai Néppárt nevében Stefanec úr három percben. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Hallottunk a nemrég történt demonstrációkról Iránban. Ezek a tiltakozások már több mint 11 napja tartanak, és mind a 31 tartományban voltak megmozdulások, és 176 városban vonultak utcára az emberek. Az halottak száma 450 fölött van a tiltakozások során, de ennél ez sokkal magasabb is lehet a fiatalok, akiket a brutális erőszakkal öltek meg a, a rendfenntartó erők, több mint 150-en vannak, az ő nevük, nevüket egy listán nyilvánosságra hozták. A mindössze 14 éves Niktelsz Fandani is meghalt, és a szüleinek azt mondták, hogy mivel csak egy gyerekről van szó, nem fogják állni a költségeket. Az úgynevezett mérsékelt iráni kormány lekapcsolta az internetet, hogy ne terjedhessenek az elnyomásról szóló videók és hírek. A meggyilkoltak holtestét sem adják ki a családoknak, így nem lehet őket eltemetni. Engem nagyon aggaszt az, hogy hogyan bánnak a több mint tízezer letartóztatottal. Magasrangú tisztviselők megemlítették, hogy akiket letartóztattak, azokat hamarosan ki fogják végezni, méghozzá nyilvánosan felakasztják őket. Főleg az ellenállás tagjaira koncentrálnak, akiket a rezsim felkelése gyanúsít. Az iráni rezsim által elkövetett bűnök, emberiség elleni bűncselekmények nem engedhetjük meg, hogy azokat, akik a jogaikért állnak ki, azokat letartóztassák, megkínozzák vagy elhallgattassák. Emlékeztetnék arra, hogy Rajavi asszony, aki az ellenzék vezetője, az ENSZ-hez fordult, hogy tényfeltáró missziót kérjen Iránba. A rezsim vezetőinek az igazságszolgáltatás elég kell állniuk az emberiség elleni bűncselekményeikért. Lezárásként az Európai Parlamentnek ki kell állnia az irániak mellett, és arra kérem az Európai Unió külügyi főképviselőjét, hogy a jelenlegi politikáját változtassa meg, mert szerintem ez kudarcot vallott. Ezzel csak rontottuk Európa hitelességét, nem csak az irániak körében, hanem világszerte mindenki előtt. Az emberek figyelnek ránk, és várják, hogy cselekedjünk. Hiszek abban, hogy az Európai Uniónak most kellene reagálnia. Köszönöm szépen. On behalf of the group... A, az SND nevében Santos, asszony kap másfél percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt látjuk, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor társadalmi váltásokat láthattunk, ez nagyon bonyolult, nem lehet előrejelezni azt, hogy mi fog történni történni. Nem szabad erről leegyszerűsítve beszélni. Meg kell vizsgálni a szegénység szintjét, a, azt, hogy nincsen emberi jog, az embereket nem garantálják, korrupció van, az emberek nem bíznak a politikában, és ez nagy feszültségekhez vezetett a társadalomban. Ezt látjuk Irakban, Iránban és Libanonban is. Mindez nagy felzúduláshoz vezet az országokban, és külső hatalmi játszmákat is játszanak itt. Nem szabad, hogy ez befolyásoljon bennünket, hiszen itt óriási erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben, elnyomást alkalmaznak, és Libanonban pedig specifikus csoportokra hegyezték ki ezt az erőszakot, ezt sohasem szabad megengedni. Békés tüntetések voltak ezek, ezután elzárták az internetet, kínzások voltak, több százan meghaltak, ismételten halálbüntetést alkalmaztak. Párbeszédet kell keresni, így kell megoldani ezt a társadalmi krízist. Úgy vélem, hogy eh, Irak esetében reagálni kell közvetlen módon, azonnal eh, meg kell szüntetni azon technológiák továbbítását, amit emberi jogok megsértésére alkalmaznak. Getta asszony a Rinyó nevében. Oh, Mr. Sorry. Elnézést, Getta képviselő úr ami Teheránt, illetve Bagdadot illeti, ezek is fontosak, illetve a tragédiák mögött egy új közel-kelet létrejöttének lehetünk tanúi. Nézzük meg a bagdadi, illetve beiruti tüntetéseket. Se nem szunnita, se nem séta, se nem e, keresztény felekezetőek, e, hanem e, alapvetően polgáraik az országaiknak, akik a, az életük javítását követelik, a korrupció ellenes fellépést, illetve a közszolgáltatások helyreállítását. A társadalom dühe fejeződik ki ebben. A gyarmati hatalmak összeomlása után ezek a mozaik népek végre úgy tűnt, hogy nemzetállamokká válnak, és aztán az utóbbi hetekben ez esett szét. Irán nehézségekkel küzd, aztán a Hezbollah és az iraki különböző frakciók, séták többek között Teheránt elutasítják a beavatkozását, ez ellen tiltakoznak, és a teheráni protektorátus ellen lázadnak, ami kemény pofon a rezsimnek, miközben az árak mennek felfelé, és a teokráciát szeretnék megalapítani több mint 20 évvel a válságok kezdete óta válság válságra halmozódik, és egyre gyorsul a válságokon keresztül sodródás. És ami a közel-keleti helyzetet illeti, a régió teljes egészében átalakulhat. Hónapról hónapra változik az erőegyensúly, kedves kollégák, mindez a kapuink előtt történik. Tehát az ember vak és süket néma kell, hogy legyen, ahhoz, hogy ne vegye észre ennek a veszélyét, és a, a rendelkezésre álló eszközöket ne vesse be a rendezésért. Köszönöm. Köszönöm, Geta úr, és elnézését kérem. Neumann asszony, aki a zöldek nevében fog beszélni, három percben. Kedves kollégák, 30 évvel ezelőtt az emberek Európában az utcára vonultak, és kiálltak a szabadság és a demokrácia mellett. Nem voltak megszervezve, de e, e, egy dolgot akartak mindannyian. Azt mondták, hogy mi vagyunk a nép. És e, nemrégiben pedig gratuláltunk ahhoz, ahogy ez megváltoztatta az életünket. A nyár óta demonstrációkat láthatunk a közel-keleten számos országban, Algériában, állandóan Egyiptomban. Itt erőszakkal ö, leverték ezt Libanonban, ö, Irakban, óriási erőszakkal verték le a tüntetéseket, Iránban a médiát kikapcsolták teljesen. Biztos, hogy 150 ember meghalt itt ezek a tüntetések, felkelések, azt láthatjuk, az emberek az utcán tiltakoznak a korrupció ellen, részvételt akarnak, az elnyomás ellen lépnek fel, a demokráciát akarnak, és ami új ezekben a tiltakozásokban az az, hogy most már nem érdekli őket a vallási akadály, mindannyian irakiak ezt öm, hangoztatják az utcákon. És úgy tűnik, hogy ez megijeszti a hatalmon lévőket. Egy anyát azért tette börtönbe, mert a Facebookon posztolt valamit. A békésen tüntetőkre rátámadtak nekünk az Európai Uniónak, aki éppen most ünnepelte azt, hogy 30 éve békés forradalom volt náluk. Mi csak nézzük ezt öbetett kézzel humanitárius segítséget adtunk Iraknak, újjáépítésben segítettünk, biztonsági missziónk is volt, és itt ez az ország az, ahol az orvosokat hátból lövik, akik éppen betegeket látnak el. És Irak utcáin ez ö, ö, ö, történik. Az USA már nem hiteles, és a tiltakozók egyeteműen bennünket szóltanak meg az Európai Uniót, hogy betöltsük ezt az űrt. Párbeszédet kell folytatnunk, be kell fejezni az öldöklést, megfelelő biztonságra van szükség. Az EU csak kijelentéseket tesz kötelezettségvállalás nélkül. Kedves kollégák, hadd szögezzem le. Az, ha nem teszünk semmit, az nagyon sok kárt okozhat. Nem tudtuk fenntartani az alaptavaszt, nem szabad most ismételten cserben hagyni őket. Mindannyian emberek vagyunk, emberi jogokkal. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Az Identitás és Demokrácia nevében Rivière úr következik. Köszönöm, elnök úr. Libanon, Irak és Irán egy olyan régió, amely már nagyon régóta külföldi befolyás alatt van, és folyamatosan beavatkozik a térség is. Irakban a közösségek ütköznek egymással, Iránban egy totalitárius rezsim van, amelyet az Egyesült Államok még destabilizált is. Erőszakosan elnyomják egy szabadságot kereső nép törekvéseit. Ebben a két országban sokszor e, káoszhoz vezet az, hogy nem megfelelően avatkozunk be. Ne követsük el ugyanezeket a hibákat Libanonban is. Alkalmazzuk a bölcsességünket Libanonban, ahol a civilizáció kezdete óta egy monoteista vallás és egy mezőgazdasági társadalom él. A libanoni zászlók a demonstrációkon valódi reményt adnak. Segíteni kell ezeknek az országoknak abban, hogy megőrizzék a társadalmi rendszerüket, amely lehetővé teszi, hogy egymás mellett éljenek a nagyon különböző vallási közösségek. A legjobb válasz az izlamizmus terjedésére, amit a Daesh próbált itt megvalósítani, az az, hogyha segítünk ezeknek az országoknak a megbékélésben. Meg kell védeni a pluralizmust Libanonban, ugyanis ez egy azzal, hogy Európában is megvédjük azt. On behalf of the European az ECR részéről Fotigel képviselő asszony kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen. Irán műveleteinek a jelei az egész régióban mutatkoznak. Minden konfliktusban, minden háborúban ott van. És káros ez a jelenlét. Árt a stabilitásnak, a békének. Ezzel együtt a legkeményebb elnyomó intézkedéseket a multi etnikus és sokszínű iráni társadalom ellen fordította a rezsim. A mullahok uralma ellen fellázott a lakosság az utóbbi időben, illetve az, az utóbbi két évre jellemző ez. A legfrissebb tiltakozások nagyon kiterjedtek, mind a 31 ö, régióban, illetve az iráni nagyvárosok többségében. Az internetet felfüggesztették, és valóban barbár módon lábbal tapossák az emberi jogokat a rezsim emberei. Több mint 300-an haltak meg már az eddigiekben is, az utóbbi 11 napban. Több mint tízezret a letartóztatottaknak a száma, akiknek a sorsa aggodalommal kell, hogy töltsön el bennünket, és kövessük nyomon, hogy mi történik velük, merre tartják őket fogva, ahogy több éve a politikai fogvatartók esetében tettük. És az ő sorsuk a Justice Mord áldozatainak a sorsa. És az is lehet, hogy az emberiesség elleni bűncselekményeket követnek el. Tehát ahelyett, hogy diplomáciát folytatnánk a mullahok irányába, közbe kell lépnünk. Köszönöm. On behalf of the group of the European United Left, az Európai eh, Egyesült eh, Baloldal nevében Ernst asszony következik másfél percben. In den letzten Wochen... Ami az elmúlt hetekben a közel történt, az valódi tragédia. Iránban több ezren a szociális helyzet miatt utcára vonultak, és ehhez joguk volt, és, a, és ezt megtették anél, a hely, a mellett is, hogy be volt tiltva a tiltakozás. Ez óriási bátorságról tett tanú bizonságot. Nem lehet a tüntetőkre lőni, ezt ki kell mondani, az emberek halála nem lehet egy járulékos veszteség. A frakciónk nevében, de mások nevében is fejet hajtok az elhunyt tüntetők előtt, gyerekeik, szüleik, hozzátartozóik előtt is. Az Irán delegáció elnökeként azt kérem öntől, hogy írjanak egy levelet iráni kollégájának, az iráni parlamenti elnöknek, mert nem csak, hogy a bizottságnak kell reagálnia, hanem az Európai Parlamentnek, és ezt várom a parlament elnökét. El kell mondjam azt, hogy szégyellem azt, hogy mi európaiak szó szerint semmi értelmeset nem tudtunk tenni ahhoz, hogy az USA szankció ellen valamit tegyünk, mert a transatlantik kapcsolatok túlságosan fontosak számunkra, és az irániak jövője nem érdekel bennünket. A probléma részesei vagyunk mi is, és ezt a féloldalas EU politikát be kell fejezni. Thank you. Köszönöm szépen a függetlenek részéről. Másfél percre Kasztádó képviselőnek adom meg a szót, és emlékeztetném a képviselőket, hogy tartsák a felszólalási idejüket be, és mivel a parlament alelnökéről van szó, biztosan ezt meg is fogja tenni. Köszönöm. Kedves kollégák, annyira összetett a közel-keleti helyzet, hogy struktúráltabban kellene róla vitát tartani, mert széleskörű válságjelenségek mutatkoznak, síták és szunniták között több ország avatkozik be, és ezekkel külön-külön kellene stratégiailag foglalkozni. Libanonról szeretnék stratégiai értelemben szólni. 150%-át meghaladja a GDP-nek az eladósodottság, és az infláció az egekbe szökött, nagyon nehéz a rendezés mert amióta Hariri lemondott a miniszterelnökségről, igen nehézen alakul új kormány. Geopolitikailag, stratégiailag fontos országról van ugyanakkor szó. Hosszú távú destabilizáció áldozata és sürgős gazdasági reformokra szól, de, ö, szorul. És közben óriási a korrupció is, tehát létfontosságú ennek a kezelése. Ehhez nyújtsunk támogatást, segítsük Libanonnak a kilábalást a válságból. Már is legalább másfél millió szíriai menekült tartózkodik Libanon területén. Tehát az eddigi szűk markú uniós támogatást jelentősen bővíteni kell. Tehát arra kérem a bizottságot, az új bizottságot, hogy sürgősen intézkedjen. A következő felszólaló Kim Poropoulos képviselő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy itt a házban nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk az emberi jogoknak. Valójában Európának kell a demokráciát, az emberi jogokat és a fejlődést képviselnie nemzetközi szinten, de az igaz, hogy idealisták vagyunk. Azt szeretnénk, hogyha a szomszédság, a közel-kelet osztaná az értékeinket a nőkkel, a fiatalokkal, a fogyatékkal élőkkel, az ellenzékiekkel kapcsolatban, illetve a kisebbségek kapcsán is. De és Svédország és Görögország az nem Szíria. Nálunk is voltak olyan forradalmak, amelyek végül rosszabb rezsimekhez vezettek, mint a mostani. Tehát idealisták helyett legyünk inkább realisták. Oda kell figyelnünk arra, hogy milyen instabilitás alakul jelenleg a közel-keleten. Ez ugyanis egyes rezsimekben, például Egyiptomban és Izraelben még rosszabb helyzetet is hozhat stabil, megbízható partnerekre van szükségünk ebben a régióban. Tudjuk azt is, hogy lehetne még javítani az Irakkal kapcsolatos helyzetet. Úgy gondolom, hogy hozzá kell járulni az újraépítéshez, ugyanis ha nem tesszük így, ezt megbánjuk. Több millió irakinak van szüksége humanitárius segítségnyújtásra, és ők akár menekültek is lehetnek, még nincsenek az európai területen, és biztos vagyok benne, hogy önök közül mindenki megérti azt, hogy ők mindent meg fognak tenni azért, hogy megmentsék a gyermekeiket. Ez pedig ahhoz vezet, hogy gyökértelenné válhatnak. minden okunk megvan ahhoz, hogy segítsük a békét ezen a területen, hiszen ott nagy szükség van rá. Segítenünk kell ezeknek az embereknek ott, ahol élnek, hogy ne kelljen máshol a mi segítségünkre szorulniuk. A problémát nem lehet Irakban megoldani, hogyha destabilizálódik ez az ország hozzá kell járulnunk ezeknek az országoknak a stabilitásához, hogy megelőzzük később a komolyabb problémákat, és ugyanez érvényes Iránra is. Tisztelnünk kell a megkötött megállapodásokat és a kötelezettségeinket. Libanon egy érett demokrácia. megértjük azt, hogy a következő kormány a reformok útjára léphet a választás után. Arra van szükség, hogy a belső stabilizálódás történjen meg, mindeközben a jogot, az együttműködést és a kereskedelmet tiszteletben tartsák. Ezek a legfontosabb pillérek. Mrs. Arena. Másfél percre Arena nője a szó. Köszönöm szépen. Mogherini asszony, száz százalékban, sőt 200 százalékban egyetértek a nyilatkozatával a közelkeleti helyzetről. Már jó ideje forrong a régió, és különböző követelések fogalmazódnak meg, szociális és jó kormányzatra irányuló követelésekről van szó. Geta és Neumann képviselőknek mondanám, hogy mindenütt szembe találkozunk a követelésekre erőszakkal válaszoló kormányokkal, és nagyon gyakran erőszakba torkollik az intézkedés. Eközben az Unió az emberi jogok tiszteletben tartására, a multilateralizmusra kell, hogy helyezze a hangsúlyt a fellépésében. A Trump adminisztrációval kapcsolatban pedig meg kell fogalmazni az igényt, hogy deeszkalálódjon a konfliktus a közel-keleti stabilitás demokratikus átmeneten keresztül valósulhat meg, ezt kell támogatnunk. A párbeszéden keresztül ezt meg is tette, de az ott élők támogatása is szükséges. Köszönöm. Mr. Groschel, one minute. Groschel képviselő következik egy percre. Spoštovani, <clears throat> Bližnji vzhod postaja niz kriz in A közel-kelet válság és háború sújtotta e területé alakult át. Láthatjuk ezt Iránban, Irakban és Libanonban is. Irán kezében van számos probléma megoldásának lehetősége. Számos ország iráni befolyás alatt áll. Az atom eh, megállapodás eh, felrugásokra mindenképpen szüksége van Iránnak a nemzetközi közösség nyomására. A nemzetközi közösség és az EU nem tud választ adni, az USA szankciói nem változtatnak semmit sem Irán hozzáállásán. Az új főképviselőt arra szólítom fel, hogy nagyon figyeljen erre a régióra. Mr. Urtasun, two minutes. úr, két percben. Köszönöm, Mogherini asszony. Néhány hónapja a közel-kelet számos országában tüntetések vannak. Libanon, Irak és Irán nagyon sok közös vonással rendelkezik. Alapvető problémák a munkanélküliség és a korrupció. A kormány ellenes tüntetéseket keményen elnyomták, több mint 300 ember halt meg például Irakban. Az in, iráni internetet teljesen lekapcsolták, és több mint 200-an haltak meg a tüntetések során. A rendfenntartó erők halálos fegyvereket alkalmaztak a többnyire békés tüntetők ellen. Az iráni hatóságokat fel kell szólítani arra, hogy tartsák be a békés tüntetéshez való jogot és a szólásszabadság jogát, és az internet hozzáférés blokkolását teljesen szüntessék meg. A gazdasági szankciók, amelyeket tavaly nyáron vezetett be az Egyesült Államok, nagyon jelentősen sújtják az iráni népességet, akár az atom megállapodás jövője is veszélybe kerülhet emiatt. Irakban számos civil szervezet kapott szankciókat, ezért nagyon sokan nap, naponta kénytelenek szenvedni az iráni hatóságnak tiszteletben kell tartania a lakosság emberi jogait. Nagyon sokan emlegetik ezt itt a házban, és nagyon sokan aggódunk emiatt. Ezeknek az országoknak a vezetőinek meg kell hallgatniuk a, az embereket, és olyan gazdasági intézkedéseket kell hozniuk, amelyek segítenek ezeknek az embereknek. Európának regionális megközelítést kell alkalmaznia, és kísérnie kell ezeket az országokat, illetve segíteni kell a különböző méreható okokban, amelyek ezeket az országokat ilyen helyzetbe sorolták. Köszönöm szépen. Mrs. Lici. Lici képviselő asszonynak adom meg másfél percre a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony. Az öt olasz megsérült katonának szeretném az áldozatát megköszönni. Kirkuk mellett szenvedtek sérülést. Nagyon sok tiltakozás történt az utóbbi területeken, főleg síita övezetben a korrupció ellen lázadnak az emberek. És nem úgy vettek az emberek részt a megmozdulásokban, ahogyan gondoltuk volna az iszlám állam támadása is megújulnak. Ezt nem nézhetjük tétlenül. Fel kell ismerni, hogy a Tahrir tér és Bagdad között szoros az összefüggés. És Jézust tövis koronával is láthatjuk ott ábrázolva, és keresztények és szenvednek negyedmillióra csökkentek létszámban, több milliós létszámról, és az utóbbi években nagyon megfogyatkoztak, menekülnek. Erőszakkal élnek a hatóságok a békés tüntetők ellenében. És Trump is támogatja az üldözött keresztényeket, és nagyon fontos ez a szerep, hogy a szunniták, síták közötti konfliktus ne eh, éleződjön, ezért kell támogatnunk a kisebbségeket. Weimers képviselő egy percben. Tisztelt főképviselő asszony, ahelyett, hogy meghajolnánk a mollahok előtt, és az Iránnal kötött egyezmény mellett szállnánk síkra, a rezsimet meg kell akadályozni, a hijabot dobják el, és ismerjük el, hogy ez a rezsim a terroristákkal többet törődik, mint a saját népével. És a szabad gondolkodást, a másként gondolkodást nem tűri, fellép a békés tüntetők ellen, éles lőszerekkel löveti a katonassággal a lakosságot, már évtizedek óta elnyomja a saját társadalmát. A bátor irániakhoz csatlakozzunk európaiként. John Horie, nemihány, nemihány. Nem akarunk iszlám köztársaságot. Köszönöm. Mrs. Villanueva Ruiz. One... Ruiz asszony következik. Nem csak Latin Amerika van jelenleg politikai és társadalmi felfordulásban, hanem a közel-kelet, Irak, Irán, Libanon, Libanon, Algéria, Szudán, itt méreható válságok vannak az erőforrások felett. Sokan vonultak az utcára, szociális igazságosságot és szabadságjogokat követelnek. A válasz erre csak az elnyomás volt, a felelősök büntetlensége és a geopolitika nem változott. Szíria, Jemen és Líbia is hasonló helyzetben van, és akkor a kurdok elnyomásáról még nem is szóltunk. Mindezek a válságok európai beavatkozástól szenvedtek, most pedig éppen az ellenkezőjétől. Mogherini asszony, beavatkozunk végre, vagy pedig hagyjuk, hogy ezek az országok szenvedjenek a szélsőjobbtól. jobbtól? A katonai beavatkozásban nekünk inkább független szereplőnek kellene lenni, és egyenlőként kellene tárgyalnunk ezekkel az országokkal. Ezeket az országokat azért is kell megvédenünk, mert ez kihatással lesz Európára is. Bellamy. Bellamy úr, két percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mogherini asszony elmondta, hogy a közel-kelet, illetve a régió, ami a ma este vitának a tárgya, komoly feszültségekkel terhes. És három objektív intézkedésre van szükség, segítsük a népek demokráciára törekvését, és stabilizáljuk a helyzetet. Francia képviselőként a libanoni barátainknak szeretném a segítségünket megígérni, már is igénybe vették támogatásunkat az átmenet során. Aztán nagyon fontos a történelmi háttérben a kisebbségek védelme, különösen a keresztény kisebbségnek a védelme. És meg kell őket védenünk, de nem csak őket, a jezideket is, és így lehet a jogokat garantálni a béke érdekében. Vallásától függetlenül minden ember jogát meg kell védenünk, a diplomácia fő célja ez legyen. Aztán ahogy a kollégám említette az imént, a régió fejleményeit csak úgy tudjuk kezelni, hogyha a magunk területén is fellépünk, például az iszlamizmus ellen. És ezt meg is éltük a radikális iszlám formájában, amely átvette az irányítást, miközben mi demokráciát szeretnénk, tehát óvatosnak kell lennünk. 13 francia katona tegnap előtt Máliban, Afrikában életét vesztette az ellenség elleni harcban. Franciaország gyászban áll, és ebből konkrétan az következik, hogy mi egyedül nem vagyunk elegek ehhez a küzdelemhez, ezért erőinket egyesíteni kell, természetesen katonai értelemben és diplomáciai értelemben is, illetve az eszközeinket is közösen kell bevetnünk. Az európai alapok hozzá kell, hogy járuljanak Európa védelmén túl. A szolgáltatások a támogatás eljuttatásához a rászorulókhoz, hogy a világ szabadságáért is dolgozhassunk. Köszönöm. Benny Fay, one minute and a half. Benifej úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan országokról beszélünk, amelyek nagyon különbözőek, de amelyek mind kiterjedt tiltakozások tárgyai jelenleg sokan csak egy méltó életet és munkát szeretnének, és a korrupció ellen állnak ki. Messze vannak tőlünk ezek az országok, de 2011 óta azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy az arab tavasz nem úgy végződött, mint ahogy azt vártuk. Például Libanon gazdasági és társadalmi sérülékenysége egyértelmű. Több mint egy millió szír menekült él ott, több mint egy harmad a népességnek, tehát nem hagyhatjuk magára ezt az országot, támogatnunk kell Beirutot, és hatékonyabban kell ezt megtennünk, mert a libanoni polgároknak kétségbe esetten szükségük van erre. Hozhatnék még példákat arra, hogy mi történt azokkal a menekültekkel, akik a szíriai katonák kezére kerültek, akiket visszarángattak a táborokba. Az Amnesty International jelentéséből is idézhetnék, ahol megemlítik, hogy hányan estek fogságba és hányan haltak meg kurdok között az áldozatok száma egyre magasabb. A zavargások során is sokan haltak meg, katonák is áldozatul estek, mert a Daesh lesből rájuk támadt, ezért legfőbb ideje, hogy támogassuk a szíriai kurdokat, és ezt egyértelműen meg kell tenni, világosabb külpolitikát kell folytatnunk, és ezt nem diktálhatják az amerikaiak. Köszönöm. Mrs. Al-Sahlani. Köszönjük. Al-Sahlani asszony következik egy percben. Let me just start... Hadd kezdjem azzal, hogy az Európai Parlamentben már kétszer próbáltunk egy állásfoglalási indítványt írni Irakról, de ez elbukott a politikai frakciókat, azt kérdezem, hogy miért blokkolják ezt az Irakkal kapcsolatos állásralást. Beszélni helyes, de azért tenni a dolgokat az egy másik dolog. Főképviselő asszony, Magarini asszony, történelmi választás előtt állunk, vagy az irakiakkal együtt állunk, vagy pedig a kormányokat támogatjuk. Tudjuk, hogy a kormányok jönnek és mennek, de az irakiak mindig ott lesznek milyen konkrét intézkedéseket fog ön tenni ahhoz, hogy segítsen az irakiaknak, hogy megkönnyítse a párbeszédet, hogy azok a tiltakozók, akik azt követelik, hogy mi akarjuk az országot, hogy meghalljuk a hangukat. Örülök annak, hogy az EU nagykövet nagyon kemény álláspontot foglalt el, de konkrét intézkedésre van szükség. Az USA elvesztette hitelességét, és valakinek a helyükbe kell lépnie, és felelősséget kell vállalnia. Az egyetlen, aki ezt megteheti, az az EU. Az egyetlen igaz demokrácia a világon. Köszönöm. Ziminyak úr, tisztelt kollégák! Egy biztonsági problémára szeretném felhívni a figyelmüket, nem csak a közel-keleten, hanem Európában is nagy gondot okozhat. Azok a, az e, iszlám állam katonák, akik visszajönnek Szíriából. Európában sokan mentek az IS-hez, viszont Európában nincsen koherens stratégia arra, hogy hogyan bánunk majd ezekkel a terroristákkal. Pedig kell egy ilyen fajta stratégia, mert különben politikailag csődbe mehetünk. Észak-szíriai helyzet egyre sürgetőbbé tette ezt a helyzetet. Nagyon sok terrorista már elmenekült, ez óriási biztonsági rizikó számunkra. Hogyan bánunk ezekkel a bűnözőkkel, ezekkel az emberekkel, akik másokat megerőszakoltak, megöltek, akik embereket keresztre festettek, élve elégettek. Európában lehetséges módon felmentik őket, vagy csak kis büntetést kapnak, ami igazán nem lenne megfelelő az elkövetettek tükrében. Semmilyen kegyelemre nem szolgálnak rá ezek a terroristák, ezért mindenképpen létre kellene hozni egy háborús bűnösöket elítélő bíróságot, hiszen a terroristák mindannyiunk ellenségei. Felelősségre kell vonni őket ott, ahol elkövették a bűnöket, csak így lehet biztosítani az igazságot az áldozatok számára. Mi európaiak az európaiakért felelünk, meg kell felelnünk ennek a felelősségünknek. Kempa asszony egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, nagyon szépen köszönöm mindazt, amit eddig tett, a csúcs találkozókat, amiket szervezett, a segítséget Szíriának, a közvetlen segítséget Szíriának, illetve a destabilizált régiónak. Engedje meg azonban, hogy elmondjam, hogy az Európai Uniónak egy megfelelő tervre van szüksége, egy diplomáciai megoldásra is. Egy olyan tervre van szükség, amely nem csak Jordániát, Libanont érinti, hanem főként Irakot is. Ugyanis Iraknak számos ország segít, például Magyarország is segített, úgy gondolom, hogy vannak más eh, helyek is, ahol lehetne még segíteni Irakban. Vissza akarnak térni a táborokból az emberek ezekbe a, a, a városokba. Ezt lehetővé kell tenni. Úgy vélem, hogy ezek a, a eh, konkrét eh, projektek is mutatják azt, hogy valamit tesz. Ruiz de Vesa, one minute. Ruiz de Vesa képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm az alelnök asszonynak, főképviselőnek a munkáját, és azt a nyilatkozatot is, amit ma tett, amelyet én támogatok. Ha megnézzük, hogy mi történik az arab iszlám világban, ott van az algériai helyzet, a libanoni helyzet, Irak, Irán, akkor megkísérthet minket ez a gondolat, hogy egyfajta második arab tavaszt láthatunk. Algériában rezsimváltás történik, Libanonban és Irakban kormányváltás, Iránban pedig nagy tüntetések zajlanak, amelyeket teljesen elfogadhatatlan módon elnyomnak. Ahogy azt a Renewbeli kolléga mondta, ennek a parlamentnek állást kell foglalnia az iraki helyzettel szemben a, egy állásfoglalás formájában, jövőbeli főképviselőnknek, Borrai úrnak pedig nagyon komolyan kell vennie ezt a három országot és az ott kialakult helyzetet. Egy stratégiai megközelítésre van szükség az egész helyzettel szemben. Köszönöm szépen. Mr. Kiucsuk képviselőnek adom meg egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egész régióval foglalkozunk már több éve, annak ellenére, hogy néhány országot tűztünk a napi rendre, hogy megvitassuk a helyzetet. Sok millió állampolgár érdekében segítséget kell biztosítanunk, és a terrorizmus, az erőszak több százezer ember halálához vezetett. Irakban, Iránban, Libanonban a politikusok nem hajlandók a valósággal szembenézni, és nem adnak reményt a jövőre nézve. És ezek a fájdalmas jelenetek nem mozifilmből valók, hanem ez a valóság. Egy iraki újság úgy tette fel a kérdést, hogyha mindannyiunkat legyilkoltok, akkor kifelett fogtok uralkodni. Európa nem maradhat csendben, nem hallgathat, én arra hívom fel az érintett kormányokat, hogy a békés tüntetők előtt nyissák meg a lehetőségeket, és adják fel az erőszak álláspontját. Másképpen politizáljanak, adjanak újra reményt, és a jövőt kezdjék felépíteni. Köszönöm. Mariani, one minute. Mariani úr, egy percben. Köszönöm, főképviselő asszony meg kell hallgatnunk és meg kell értenünk a libanoni emberek haragját. Figyelemmel kell hallgatnunk mindazokat a fejleményeket, amelyek Libanonban történnek. Itt megpróbáljuk megőrizni a vallási sokféleséget, és különösen a keresztény közösséget, ami különösen fenyegetett ebben a régióban, ahogy azt ön is tudja. Európai megválasztott képviselőként fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi lesz azzal a több millió emberrel, akik Libanonhoz fordultak segítségért egy képviselő levele van nálam, egy libanoni képviselője Tripoli környékéről, aki azt mondja, az Európai Unió egy hulladékkezelő állomást finanszírozott, de ez soha nem kezdett működni. A donor miért nem figyel arra, hogy itt mi történik, ez a pénz, amelyet befektettek, miért nem érkezett meg soha a címzettekhez, és Európa miért nem tesz semmit azért, hogy ez a pénz ne vesszen el a korrupció közepette a libanoniaknak segítenünk kellene, meg kellene oldanunk, hogy amit az európaiak megsegítésükre adnak, az valóban az emberekhez jusson, és ne vesszen el a korrupcióban. Mr. Zahradil, one minute. Zahradil úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző vitában azt mondtam, hogy Izrael a fő stratégiai partnerünk a régióban, most azt kell, hogy mondjam, hogy Irán a fő riválisunk ebben a régióban. És hosszú évek során azt tapasztaltuk, hogy Irán folyamatosan regionális hegemóniára törekszik. Irá, Irakban nagy befolyás szerzett, Szíriában, Libanonban is, és megpróbálnak instabilitást okozni, ennek véget kell vetni itt az idő, hogy megváltoztassuk Irán politikánkat, támogassuk az ellenzéket és a saját érdekeinket kövessük a régióban. Ez kötelességünk Irán törekvéseinek véget kell vetni. Azt hiszem, ez kulcsfontosságú a stabilitás szempontjából a régióban. Köszönöm. Guteland asszony, egy perc. Elnök úr, tisztelt Magarini főképviselő asszony. ma már számos nemzetközi szervezet elítéli azt, ahogyan Irán erőszakosan nyomul a térségben. Nagyon sok áldozata, sérültje, menekültje van a helyzetnek, és nem véletlen, hogy tüntetnek az emberek, mert eh, akik szociális jogaikért tüntetnek, azokat bebörtönzik, azokat brutalitással, agresszióval távolítják el, és eh, időről időre az internetet is kikapcsolják. Ez alapvető emberi jogsértés, és közben pedig Twitteren próbálnak propagandát terjeszteni, pedig a legegyszerűbb szolgáltatások is ilyenkor megszűnnek. Tehát ami Iránban történik, az eltökéltséget igényel a részünkről, és el kell ítélnünk, ezt a folyamatot. Köszönöm, hogy Mogherini asszony ilyen értelemben tevékenykedik, kiváló munkát végzett, és remélem, hogy egyre egyértelműbb lesz az európai fellépés és megfogalmazás Iránnal szemben. Horwood úr kap egy percet. Köszönöm szépen. Mint az iráni delegáció alelnöke, ismerem az országot, és én az USA szankciók kritikusa vagyok, mert szerintem ez aláássa az iráni ö, társadalmat, és egyre nehezebben alkalmazhatók ezek az embargók, szankciók, és nem összeegyeztethetők a nemzetközi normával, normákkal. Nekünk vissza ugyanakkor ö, több száz ezer ember tüntetését komolyan kell vennünk, és egyetértek a bizottság új megközelítésével, amely elítéli az atrocitásokat. Köszönöm Magarini asszonynak, hogy tiszteletteljes, türelmes módon reagált a parlament, parlament felvetéseire, és az Egyesült Királyság érdekeit is jól védte meg. Reméljük, hogy amikor már a harmadik ország leszünk az EU-hoz képest, akkor is így marad ez. Szárdóne úr kap egy percet. Asszony. Nagyon nagy tiltakozások zajlanak ezen a héten Iránban. Mit tesz az Európai Unió? Semmit. Mogherini asszony, a fő képviselő mit tett? Semmit. Az Európai Unió meg tehát az Európai Unió semmit nem tesz, amikor embereket kínoznak meg, végeznek ki. Három nőt köveztek halára csak 2019 során. Európa modernségről és a szabadságjogokról beszél, de igazából az ajatollákkal párbeszédet folyt vitát. Én egyszerűen azt kérem, hogy az iszlám köztársasággal szemben cselekedjünk, és tegyünk végre a demokráciáért és a szabadságjogokért. Mr. López, one minute. López úr, egy perc. muchas gracias. Alta representante. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. Köszönöm a jelenlétét. Ma ugyanis egy nagyon fontos kérdésről beszélünk, a közelkeleti helyzetről, azon belül is a libanoni, iraki e, és iráni válságról. A közelkeleti eseményekben vannak közös pontok, a társadalmi elegedetlenség, a közszolgáltatások miensége, meg nem léte, általában az e, lehetőségek hiánya miatt az elmúlt években egyre elégedetlenebbek az emberek, akik egyre jobban elszegényednek a közelkeleti regionális konfliktusok miatt. Vannak olyan társadalmak, országok, ahol egyáltalán nem befogadóak semmiféle kisebbséggel szemben. Az Európai Uniónak, ahogy azt évek óta kérjük, az a kérése követelése, hogy szülessenek megállapodások, például, mint az iráni atom megállapodás, a felelősöknek pedig végre vállalniuk a felelősséget, akik például azért felelősek, hogy lecsaptak a tüntetőkre. Köszönjük szépen, Rodriguez Ramos kap szót egy percre. Parancsoljon képviselő asszony. Mikrofont kérünk. Prosimy o włączenie mikrofonu. Próbálj meg képviselőasszony a mikrofonba, kérem. Eh, comienzo. <laughs> Eh, Akkor újra kezdeném. Mogherini asszonyhoz próbáltam intézni pár szót. Először is köszönöm az eddigi erőfeszítéseit, munkáját, amit az elmúlt évben tett a közel-keleten, az valóban imponáló a régiót tüntetések rázzák meg, az emberek az utcára vonultak a demokrácia, a szociális jogokat, nagyobb szabadságot követelve. Iránban például nagyon kemény kézzel csaptak le a tüntetés, tüntetésekre, éles lőszert is bevetettek a békés tüntetőkkel szemben, és ennek következtében tucat, több tucatnyi ember, hanem százak vesztették az vesztették életüket, több ezrek embert börtönbe zártak, és digitálisan teljesen lezárták az országot, információ áramlást befagyasztották. A nőkkel szemben különösen agresszívak, agitátorként hivatkoznak rájuk. Ezért kérem az Európai Bizottságot és a nemzetközi közösséget, hogy ítéljék el ezeket a borzasztó tetteket, és szólítsák fel az iráni szerveket arra, hogy vessenek véget az erőszaknak, és egyértelműen szólítsák fel ezt az országot a demokratikus jogok tiszteletben tartására. Köszönjük szépen, Lars Patrick Berg következik, egy perce van. Tisztelt elnök asszony, főképviselő asszony, én csak Libanonról beszélnék most. Mindannyian láttuk, hogy a jelenlegi válság hogyan alakult ki a libanoni kormány lemondása után, és mivel a politikai vezetők nem tudtak új kormányt alkotni, káosz alakult ki, és a Hizbollah előre tört, amely mögött egyértelműen az iráni kormány áll. Libanon most a külső erők proxy háborús csatamezeivé vált. A Hezbollah, Hezbollah gyakorlatilag Irán helytartója a térségben, és destabilizáló tényező. A Hezbollah és a hozzá társuló mozgalmak gyakorlatilag Irán befolyását akarják érvényesíteni. Izrael kijelentette, hogy a Hezbollah támadásait nem fogja szó nélkül hagyni, nem tűri őket, és valamennyünk érdeke, hogy ne kezdődjön eszkaláció, nem engedhetjük, hogy Libanon újra csatamezővé váljon. Köszönöm szépen. Most András Schiedernek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt fő képviselő asszony. Először is köszönöm önnek azt a sok-sok jó kezdeményezést és fellépést, amely az utóbbi időben jellemezte a külügyi ö, munkánkat. És, de az utóbbi napokban, hetekben megdöbbentő képek jöttek Iránból, demonstrációk, tüntetések ö, a szociális, a gazdasági helyzet tűrhetetlensége miatt, és ezt az iráni kormány brutálisan verte le, több száz áldozata van, és több ezer letartóztatottja a fellépésnek. Az iráni kormánynak az emberi jogokat, a szabadságjogokat, a gyülekezési szabadságot, a szabad véleménynyilvánítást, a szabad internet jogát nem szabadna korlátoznia, úgyhogy itt egy külügyi nyomásra van szükség, oda kell ültetni az iráni kormányt a tárgyalóasztalhoz, de nem szabad újabb ö, alkalommal olajat önteni a tűzre, mint ahogy ezt az amerikai elnök teszi. Köszönöm szépen, most Elena Jancsevának adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy mennyire nagy aggodalmat okoz a